Uh, Kollégák, el fogjuk kezdeni a munkát. kollégák! Eszmecserével kezdünk. Az Európa Tanács informatikai bűnözésről szóló egyezményével fogunk kezdeni. Bizonyára emlékeznek, hogy milyen informatikai bűnözési kérdések merültek fel az elektronikus felmérésben, amit végrehajtottak már, tehát sokaknak van tapasztalata, újabb képviselőknek mondom. Tehát, hogy az elektronikus tömegfelügyelet témájában nagyon súlyos agályok merültek fel. Az Európa Tanács informatikai bűnözésről szóló egyezményével foglalkozó bizottság is dolgozott ezen, tehát most rengeteg a friss munka. Nagyon-nagyon fontos téma ez és a mi szakbizottságunknak is rendkívül fontos ez, tehát kérném az új képviselőket, mondom nekik, hogy mindenképpen eh, foglalkozzanak ezzel a témával. Az Európai Parlament munkájában is nagyon fontos részt képvisel ez, a bűnözés elleni küzdelem nek is nagyon fontos része, tehát kérek mindenkit, hogy figyelmesen kövesse az eseményeket. És aki részt vesz a vizsgálatba, illetve van, aki adatvédelmi kérdések iránt érdeklődik, azokat csak figyelmeztetem, hogy eh, ez egy fontos téma rögtön rá is térünk az előadásra. Itt vannak a vendégeink, és mindannyiukat sok szeretettel üdvözlöm. Először is Alexander Zéger fog beszámolni az ügyek állásáról. Ő az informatikai bűnözésről szóló egyezménnyel foglalkozó bizottságnak az ügyvezető titkára, de eljött az informatikai bűnözéssel foglalkozó programiroda vezetője is. Ezt a programot C-Proknak hívják, Erik Plenken tehát az irodavezető, és van itt még egy TCY rövidítés is, de tulajdonképpen rövidítés özön van, majd kérem, hogy mindegyiket magyarázzák el itt a kedves képviselőknek. Tehát a Holland Igazságügyi Minisztérium képviselője is itt van. Giovanni Butarellit nagyon sokan ismerik, mert ő az Európai Adatvédelmi Biztos asszisztense, és eh, Wojciech Rafael Bieborowskit is ismerik, aki a személyes adatok védelméért felelős főfelügyelő. Ő a Lengyel Adatvédelmi Hatóságtól érkezett, és egyébként a 29-es cikk munkacsoportnak az alelnöke. Tehát sokan eh, ismerik eh, ezt a testületet is nagyon fontos ez a munkacsoport. Tehát akkor kezdjük Alexander Szégerrel a beszámolót, és utána következnek a többiek. Kedves kollégák, nem is tudom, hogy hogyan osztik, me, osztják majd meg az időt egymás között. Erik kezd először. Erik kezd először akkor, és utána pedig a képviselő kérdéseket tehetnek fel. Chair, Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a szót, mindenkinek szép napot kívánok. Én a Budapesti Egyezmény foglalkozó bizottságnak, tehát TCI-nek vagyok az ügyvezető titkára, és tájékoztatni szeretném önöket a bizottság munkájáról. Nagyon összetett kérdésről van szó, ezért általánosságban kell fogalmaznom, mert korlátos idő áll rendelkezésemre. Először is a bizottság szerepéről az egyezmény 46-os cikke szabályozza ennek a, szab, ennek a bizottságnak a működését. Három fő feladatunk van. Az első az egyezmény végrehajtását értékeljük, tehát a felek ezt hogyan hajtják végre. Most értékeljük azt, hogy mennyire hatékonyak a kölcsönös jogsegély rendelkezések ebben az egyezményben. Egyfajta könnyű monitoringot végzünk, kérdőíveket küldünk ki, és a bizottság eszmecserét folytat. A második feladatunk, hogy útmutatást készítsünk um, arra vonatkozóan, hogy az egyezmény rendelkezéseit hogyan lehet hatékonyabban alkalmazni, és foglalkozunk az olyan jelenségekkel is, amelyek még akkor nem léteztek, amikor ezt az egyezményt elfogadták. Például útmutatást fogadtunk el arra vonatkozóan, hogy a szűk keresztmetszeteket hogyan kezeljék, illetve az, a személyi azonosság ellopását hogyan kezeljék. A 32-es cikk vonatkozik erre, az adatokhoz való hozzáférés, ezt bizonyára tudják. A bizottság harmadik feladata pedig a további eszközök megfontolása, tehát hogy milyen jegyzőkönyveket lehet még az egyezményhez csatolni. Azt vizsgáljuk, hogy megoldható-e egy további jegyzőkönyvet az egyezményhez csatolni az adatokhoz való határon átnyúló hozzáférésre. A budapesti informatikai bűnözésről szóló egyezmény, ez egy büntetőjogi szerződés, ezt nem mindig értik, pedig nagyon fontos, én sajnálom, hogy ezt sokan nem értik. Tehát a partnereknek az a feladata, hogy bizonyos cselekményeket bűncselekménynek tekintsenek, és így is járjanak el. A, tehát, hogy meglegyenek a meglegyenek ennek, ezeknek a cselekményeknek a büntetőtételei, legyen kölcsönös jogsegély, nemzetközi együttműködés, és nagyon fontos, hogy az egyezmény hatókörét a 14-es cikk leírja. Ezeket a hatóköröket konkrétan a számítógépes bűnözésre kell alkalmazni a nyomozásban az ehhez szükséges adatokat is össze kell gyűjteni. A 15-ös cikk nagyon világosan megfogalmazza, hogy az emberi jogokat és a jogállamiságot tiszteletben kell tartani, valamint független bírósági felülvizsgálatnak kell alávetni az ilyen eljárásokat. Amikor az útmutatást készítettük, és azon gondolkoztunk, hogy egy további jegyzőkönyvet lehessen csatolni az egyezményhez, nem volt arra vonatkozóan szándékunk, hogy a 14-es sziken túl kibővítsük az egyezmény hatáját, hatóköreit. Aztán az adatokkal és az adatok védelmével ez a szakbizottság évek óta foglalkozik. Ugye a határokon átnyúló hozzáférés az adatokhoz bizonyos, konkrétan meghatározott bűnügyi ö, nyomozások során ö, lenne lehetséges. Ez eltér a tömeges adatvizsgálattól és a nemzetbiztonsági hivatalok egyéb tevékenységeitől. Tehát ez ettől különbözik. Szeretném azt is, afelől is megnyugtatni önöket, hogy nem kívánjuk kiegészíteni a feltételeket, amik itt szerepelnek, tehát nem akarjuk a szabad hozzáférést biztosítani a végrehajtó szervek számára az adatokhoz. Ez egyébként a februári, 2014-es februári jelentésünkben is szerepelt. Tehát nem lesz lehetsége a végre, lehetősége a végrehajtó szerveknek akadálytalanul hozzáférni az adatokhoz. Az adatok gyakran nagyon fontos bizonyítékot képeznek egy ilyen nyomozás vagy vizsgálat során, és ezeket a lehető leghamarabb be kell gyűjteni, mint bizonyíték, és védeni kell, ez szerepel a budapesti egyezményben, de ezeket a rendelkezéseket egyelőre csak korlátozott körülmények között lehet alkalmazni. Szerintünk nem elegendő az a cikk, ami szerepel az egyezményben, hogy ezt 2001-ben kötötték, írták alá, de azóta az információs technológiák hatalmasat fejlődtek, és mindig nagyon nehéz volt az elektronikus bizonyítékokat begyűjteni, pláne most, amikor felhő alapú technológiák vannak, titkosítási technológiák hatalmasat fejlődtek, ez meg többszörözte a nehézségét az elektronikus bizonyítékgyűjtésnek. Tehát technikai, gazdasági és másokból is az adat mozog, hatalmas az adatforgalom, ide-oda vándorolnak az adatok, és néha lehetetlen az adatok pontos helyét beazonosítani. Mit lehet ilyenkor tenni? Vajon az én, én igazságügyminisztériumom kihez küldjön kölcsönös jogsegélykérelmet, hogyha ilyen bűncselekmény áll fenn. Tehát hiába van meg ez a 13-as cikk, hova fordulok segítségért. Azt is el kell mondani, hogy az informatikai bűnözés ugrásszerűen megnőtt, és nagyon gyakran az internet rejtett, sötét részeiben zajlik. Itt a gyermekpornográfia, a kábítószervásárlás, a az emberölés megrendelésétől kezdve akármi felmerülhet, akármilyen bűncselekmény kvázi megrendelhető. És a hatóságok egyre kevésbé vannak olyan helyzetben, hogy meg tudják védeni a társadalmat, illetve az egyéneket az ilyenfajta bűncselekményekkel szemben. Nagyon sok vizsgálat egész egyszerűen abba marad, eljárás abban marad, mert vagy nagyon bonyolult, vagy lehetetlen a bizonyítékokhoz, az adatokhoz hozzáférni, és ez azt jelenti, hogy a számítógépes bűncselekmények legnagyobb része büntetlenül marad. Ez bizony a jogállamiság, illetve az emberi jogoknak komoly fenyegetését jelenti. Nagyon sok eset van, ahol rendkívül erőszakos és borzasztó bűncselekményeket követnek el, az áldozatokat nem tudják megvédeni, és ezeknek az áldozatoknak az alapvető jogait nem tudják megvédeni, ez elfogadhatatlan számunkra. Az adatokhoz való hozzáférés lehetőségének a hiánya miatt nem védjük meg ezeket az embereket, a jogaikat, hát ez elfogadhatatlan a kormányok számára is, és a nemzetközi testületek számára is. Ezt látjuk abból, hogy nagyon sok kormány most már azon gondolkozik, hogy nemzeti határozatokat hoz, megállapodásokat köt a határokon átnyúló adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan. Nem lehet egyoldalú megoldásokat alkalmazni. Ennek konkrét korlátai vannak. Ahogy mondom, ez az egyezmény és az egyedménnyel foglalkozó szakbizottság ezen a helyzeten próbál javítani. Úgy döntöttünk, hogy 2011-ben, 2011-ben, hogy megvizsgáljuk a lehetőségeket, akkor kiadtunk egy útmutatást a, harma, a jelenlegi 32-es cikk B pontjának az alkalmazásáról. 2013 közepére elkészültek az útmutatások erre vonatkozóan, és decemberre az eszmecsere is lezajlott, azonban nem mentünk előre teljes gőzzel, úgymond, Azért, mert még további gondolkodásra és párbeszédre van szükség az adatvédelmi hatóságokkal, a civil társadalommal és a magánszférát képviselő szervezetekkel, azért, hogy meglegyenek a feltételei annak, hogy az magánszemélyek jogait védjük, és a visszaéléseket megakadályozzuk a határokon túl nyúló adatokhoz való hozzáférés témájában. Még egyszer mondom, hogy büntetőjogi szerződésről van szó a budapesti egyezmény esetében, a, az adatok tömeges felülvizsgálata, bár más téma, mégis befolyása van a tárgyalásokra. Ahogy mondtam, most értékeljük a kölcsönös jogsegély működését, illetve a nemzetki együtt, együttműködést. Lehet, hogy ez oda vezet majd, hogy még további javaslatok születnek meg jegyzőkönyvek formájában. Nos, ahhoz, hogy a párbeszéd tovább erősödjön, 2013. júniusában közmeghallgatást tartottunk, és több workshopot is tartottunk az Octopus konferencia keretein belül 2013-ban. Idén májusban pedig leültünk a 29-es munkacsoport tagjaival, az adatvédelmi biztossal, európai adatvédelmi biztossal, valamint az adatvédelmi egyezmény 108-as cikk kével foglalkozó szakemberekkel. Volt az adatokhoz való hozzáférésről és adatvédelemről egy nemzetközi konferencia is. Azért sorolom el ezeket a dolgokat, mert látszik ebből, hogy a Budapesti Egyezménnyel foglalkozó bizottság nagyon áthatóan dolgozik, és az összes érdekeltet bevonja a párbeszédbe. Ennek az a hátránya, hogy gyakran a korai javaslattervezeteinket megtámadják, és a jogi szakjelentésnek a 32-es bekezdését én így tekintem. Nincsenek egyszerű megoldások ezekre a problémákra. Az a véleményünk, hogy a konstruktív párbeszédet fenn kell tartani. A következő plenáris ülésünk decemberben lesz. Ekkor arról fogunk majd beszélni, hogy hogyan tudunk előrelépni. Most egyelőre még egy további jegyzőkönyvről gondolkodunk, de nem született semmilyen döntés. Az útmutatókat pedig a 32-es cikkhez készítjük. Most pedig átadom a szót a kollégámnak, az ügyvezető titkárnak, a bizottság ügyvezető titkárának, Alexander Zégernek. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Hat dolgot szeretnék hozzátenni, és néhány kérdést is szeretnék felvetni. Az első dolog, hogy szeretnék köszönetet mondani az Európai Unió parlamentének azért, hogy megtartja ezt a meghallgatást. Gyakrabban kellene tár, beszélnünk és információkat cserélni, nem csak ilyenkor, de az Európa Tanácsban például Észtország a tematikus koordinátora a számítástechnikai kérdéseknek, és strukturált együttműködésben szeretnének gondolkodni a LIBE szakbizottsággal is. A másik a budapesti egyezménnyel kapcsolatban hivatkoztunk, és az 2013. szeptemberében az Európai Unió számítástechnikai biztonságával kapcsolatban kimondta, hogy örül az Európa Tanács kezdeményezésének, és felújítja az erőfeszítéseket, hogy megfelelően kezelni tudják a számítástechnikai bűnözést. A másik a e, nagyon e, fontos kérdés és komplex kérdés a e, hoz, adatokhoz való hozzáférés, és a megfelelő, elfogadható megoldás nagyon kategórikus kijelentések nem segítenek. Negyedik pont, hogy a ö, számítástechnikai bűnözési egyezmény átláthatóbbá teszi a dolgokat, és kiindulóstól mutatja, hogy minden megoldást ö, foglalkozni kell a ö, jogok ö, megőrzésében különböző eszmecseréket folytattunk a különböző érintett fejekkel, felekkel, az EDPS-sel és más. Nagyjából három hónaponként találkozunk különböző felállásokban. Vannak dolgok, amiket én ezekből levonunk, és ez pedig az, hogy az igazságügy szolgáltatás az nemzeti ügy. A budapesti egyezmény az egy büntetőjogi egyezmény, bizonyos konkrétan meghatározott adatokra és cselekményekre vonatkozik. A a büntetőjogi eljárás és a nemzetbiztonsági kérdéseket érint. Ha ezt összekeverjük, akkor ez eltéríti a figyelmet a, a nemzeti intézmények felelősségéről. Másik pont, amit meg kell jegyezni, hogy milyen az alkalmazandó adatvédelmi keret, milyen konkrét szerepek vannak az adatvédelem területén. A keretek változnak, és globálisan kell gondolkodnunk, sem az Európai Unió, sem pedig az Európa Tanács nem tekintheti magát szigetnek. A Budapesti Egyezmény 92 tagja nem európai szereplő. Nem látunk ellentmondást e között. A az, ada, az Európa Tanács adatvédelmi egyezménye és a Budapesti Egyezmény között. Mindkettőnek az a célja, hogy a magánéletet védje. A Budapesti Egyezménynek a célja, hogy megvédje az embereket és a bizalmas adatokat és a, szám, a számítógépek integritását ez is része ennek a tevékenységnek. Az alkalmazandó jogszabályokat és biztosítékok kérdése egy sokkal nehezebb kérdés, de egy standard forgatókönyv mellett, ahol feltételezhet és egy adott országban például megvizsgálják a számítógépeket, akkor miért nem alkalmazható annak az országnak a joga, amely a vizsgálatokat végzi? önkéntesen is megadhatóak az adatok. A legnagyobb ér, aggodalmakat a 29-es munkacsoportban is az veti fel, hogy a szolgáltatók önként feltárhatják az adatokat. Ez problémás, és a 32-es cikke az egyezmények azt mondja, hogy a szolgáltatók nem valószínű, hogy önkéntesen eh, hozzájárulnának az, a felhasználók adatainak közléséhez. Ugyanakkor nem vagyunk egyáltalán biztosak abban, hogy ez az állítás megállja a helyét. Vannak olyan helyzetek, ahol tudjuk, hogy az adatszolgáltatók önként feltárhatják az adatokat. Ez is egy olyan dolog, amiről folyamatosan tárgyalunk a szakbizottságban. És egy másik dolog, ami már ugyancsak felvetődött, az, hogy szabályozni kívánjuk-e vagy sem a dolgokat. Akarunk-e tovább tárgyalni és egy elfogadható keretet kialakítani a budapesti egyezmény szerint, vagy pedig számos informális és egyoldalú megállapodást választunk-e. Szerintem ezt kell magunknak feltenni, és csak azt tudnám megemlíteni, amit már az elnök elmondott. A hatodik pont az pedig a, a tárgyalásos megoldások. Az adatvédelmi keretek még nem véglegesek, sem az Európai Unióban, sem pedig az Európa Tanácsnál. A jelentések a tömeges megfigyelésnél mindenképpen aggodalmakat jelentenek az adatvisszatartás szabályozása a nemzeti szinten a bizonytalanság is egy fontos kérdésként vetődött fel az elmúlt hónapokban a bűnözés nagyfokú terjedése és a magánéletbe való belépése a bűnözőknek ugyancsak probléma, de a kormányzati területeket is megtámadják a bűnözők, és ezért a különböző megoldásokat próbálnak a, nemzet, a nemzeti államok is kialakítani, lévén, hogy nincsen megfelelő nemzetközi szabályozás. És ha a saját kezükbe veszik az egyes államok ezt, akkor akkor so, volt el közelmúltban egy olyan ö, étekezet, ahol többek között a szürke-fekete gazdaság kérdését ö, vizsgáltuk, és az sokszor felvetődött az, hogy majd mi megoldjuk. Végezetül van olyan kérdésem, amit a szakbizottsághoz szeretnék intézni. Különösen vonatkozik ez azon kimutat, kijelentésekre, amelyek a 32-es cikkben kerültek megfogalmazásra Gyakran összekeverik egyébként a 32-es és a 3.2-es cikket. Hogyan is vetődött ez fel? Miért nem hallgatták meg a számítás technikai bűnözi szakbizottságnak a véleményét, és miért eh, nem fogadták, mielőtt ezt a cikket megfogalmazták? Másik kérdés, hogy a távolról való hozzáférés kérdését a Biztonságbizottság nem igazán érti, hogy miért nem lehet tárgyalni olyan biztonsági intézkedésekről a bűnügy eljárások esetében, hogy mik legyenek a kivételek, és a Lébe Bizottság miért ellenezné egy kiegészítő jegyzőkönyv javaslatát? és a LIBE szakbizottság valóban azt szeretné, hogyha az egyes nemzetállamok és vállalatok informális megállapodásokat, egyedi megoldásokat választanának. És a LIBE bizottság az alapjogokat és a magánszemélyeket kívánja védeni, pontosan olyan területen, ahol a kölcsönös segítségnyújtás egyszerűen lehetetlen. Elnök, köszönöm szépen, nagyon világos előadást. Most pedig Petrelli úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani önnek és a kollégáinak, hogy meghívták az IDPS-t erre a meghallgatásra. Ez az első alkalom, hogy foglalkozni tudtunk ezzel a kérdéssel a választások óta. Röviden szere, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azok a vetített képek, amiket használni fogok, majd hozzáférhetőek lesznek a tagok számára az ülés után. Miért is vagyunk mi itt, és mivel foglalkozunk? Arról tájékoztattak bennünket 2013-ban, hogy van egy kezdeményezés egy új jegyzőkönyv létrehozására. Azóta megérkeztek a, a diák, igen, erről van szó. Tehát együtt a kollégákkal a 29-es munkacsoportban közelről nyomon követtük azt a vitát, ami folyt Strasbourgban a kiegészítő jegyzőkönyvnek nagyon megváltoztatja az eljárások menetét a rendfenntartó erők hatás, számára, hogy például hozzáférhessenek egy más jogterületen lévő adatok, tárolt adatokhoz. Vannak megoldások, amikről továbbra is tárgyalások folynak, ezeket láthatják most itten a az anyagban. Nem szeretnék részletekbe menni, a 29-es munkacsoport ott képviselő kollégám majd úgyis ki fog ezeknek egy részére térni. Nagyon jól ismert az idén március 12-én elfogadott európai parlamenti állásfoglalás, és úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen egy folytatása ennek a, és ezért kell ennek megfelelően foglalkoznunk ezzel a témával. De mielőtt részletekbe mennénk, engedjék meg, hogy összefoglaljam a kérdés lényegét néhány szóban. Az összes módosítás, amit az egyezményhez kapcsolatban javasoltak, annak az a célja, hogy az online nyomozást, vizsgálatot megkönnyítsük. Ez egy olyan cél, ami legitim célokat szolgál a bűnözés felderítése és visszaszorítása. Tehát az adatvédelmi közösség felismerte, hogy javítani kell az együttműködést a rendfenntartó erők között. És javítani kell a, köz, a kommunikációt is a különböző igazságügyi erők között. Azt is tudjuk, hogy a budapesti megállapodás azt hivatott garantálni, hogy az eljárást követően ne legyenek ugyanakkor túlzott adathoz való hozzáférések. Tehát ebbe is biztosítékok kerültek beépítésre oly módon, hogy a rendhatóságok hozzáférhessenek az adatokhoz, de csak szelektív módon és meghatározott esetekben a jelenlegi megvitatás alatt álló kérdések szerintünk továbbra is komoly aggodalmakat váltanak ki. Szerintünk szükség van arra, hogy egy óvatos és megelőző megközelítést alkalmazzunk, és fontos, hogy az arányosság és szükségszerűség összhangban legyen. Strasbourgban is ez hangzott el, hogy szelektív hozzáférés legyen biztosítható. Ugyanakkor részletesen nem tudjuk megmondani, hogy az új technológiák hogyan fognak fejlődni a jövőben, és mennyire kockázatosak lesznek például a közvetlen hozzáférések egyes esetekben nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a budapesti egyezmény eljárása gyakorlatilag minden bűncselekményre kiterjed, nem csak a számítógépes bűnözésre. Ez fontos a LIBE szakbizottság tagjai számára. A budapesti egyezményt elsősorban különböző bűncselekmények esetében alkalmazandó, úgy, hogy ezt felsorolja a dia, de minden számítógéppel kapcsolatos visszaélés esetében is. És nem utolsó sorban a számítógép segítségével elkövetett valamennyi bűncselekményre. Tehát ebből a szemszögből kell kiindulnunk. És nem csak arra törekszünk, hogy határon átnyúlva is a rendőri szervek hozzáférhessenek az adatokhoz, hanem a, nem csak az Egyesült Államok, de bármelyik ország ö, hatóságai, a, a, amelyek aláírták a budapesti egyezményt, vagy alá fogják írni a jövőben. Tehát nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a leggyakoribb kísérletek, hogy az adatvédelmet és biztonságot megsértsék, az magánszemélyektől indul ki, illetve olyan entitásoktól, amelyek egyébként jogosan férnek hozzá az adatokhoz, és ezt a hatáskörüket lépik túl. Véleményünk szerint a javasolt kibővítés eh, a magánágazatra, az nem ö, kerüli meg a jelenlegi ö, csatornákat. Nagyon fontos az, hogy de facto mely adatok lesznek hozzáférhetőek, és milyen alapon. Ugyanúgy, mint ahogy az önkényes döntések is. Egyelőre ne, nincsen olyan javaslat, hogy egy független testület vizsgálja ezeket felül. Ez pedig a szükségesség és arányosság elvét is veszélyezteti. Még fontosabb, hogyha a tömeges hozzáférés történik a magánadatokhoz magánszereplők részéről. Minden nehézség, ami felvetődik a jelenlegi együttműködési csatornák alkalmazásával, az rendőri szervek, hogyha nem tudják bizonyítani az bizonyítékokat, amelyek ugyancsak fontosak a magánadatvédelmek szempontjából. Tehát a távolról való hozzáférés ezekbe ütközik, és ezt mindenképpen vizsgálni kell az átláthatóság, szükségesség, alányosság szempontjából. Nagyon oda kell ezért figyelni a kockázatokra, amit jelentenek a javasolt változtatások. És el kell gondolkozni ezen, mielőtt további lépéseket tennénk tehát köszönjük valamennyi ö, szereplőnek, hogy részt vesznek ebben a párbeszédben, de úgy gondoljuk, hogy ezt a párbeszédet tovább kell folytatni, ö, méghozzá ö, sokkal több információ alapján. Az első kérdés, amit mindenképpen fel kell tenni, és amit meg kell válaszolni, az pedig a következő. Valóban szükséges-e ezeket a változtatásokat bevezetni a budapesti egyezményben? nem tudjuk, hogy hol vannak, mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy hol vannak az adatok. Hogy csak képzeljük csak el, hogyha ezek az adatok olyan országban kerülnek tálalásra, amelyek nem tagjai az egyezménynek, akkor vajon a javasolt kiegészítő jegyzőkönyv hasznos lesz? Ez az igazi probléma, amit az új jogszabályoknak meg kell oldaniuk. Megvan-e minden bizonyíték arra, hogy a jelenlegi határon átnyúló adathoz való hozzáférés, ami a 32b cikkében szerepel az egyezménynek, hogy az valóban nem működik a számítógépes bűnözésben 2001-ben, amikor elfogadásra került az egyezmény, már felvetődött a szükségesség arányosság kérdése. Ezt a 14-es cikkben láthatjuk például, amely megköveteli, hogy a ö, külön konkrét nyomozáshoz ö, kapcsolódjanak az egyes lépések. A 15-ös cikk pedig azt írja elő, hogy az emberi jogok és szabadsági kérdések eh, szempontjából fontos az arányosság. Tehát az adatvédelem eh, nem egy olyan dolog, aminek, amire ma ébredünk rá. Engedjék meg, hogyha nem vennénk figyelembe a ne tekintsük az adatvédelmet egy akadálynak a, a bűnözés üldözés területén. Ez ezektől függetlenül is sikeres lehet az ügyész a bűnüldözésben. Ha, sőt, ellenkezőleg, hogyha egy komoly gyanú merül fel, akkor fontos, hogy megfelelő ö, korlátok és védelem mellett vonulja, valósuljon meg a vizsgálat és figyelembe véve a szélesebb jogi kereteket, azt is láthatjuk, hogy ez a célja különböző jogsegélyegyezménynek is. Tehát akkor mi ilyen eredményt javasolhatunk, illetve mit várhatunk ezektől? Először is azt javasolnánk, hogy az önök március 12-én elfogadott állásfoglalásának adjunk érvényesülési lehetőséget. Fontos, hogy az adatvédelmi csomagban az nemzetközi adatcseréről ne, ke, ne kerüljön elfogadásra ezt megelőzően, azért, hogy az adatvédelmi szabványok megfelelően érvényesüljenek. Ami pedig az adat átadást illeti rendőri szervek között, illetve az Európai Unió tagjai között és harmadik országok között, engedjék meg, hogy idézem a jelenlegi 33-as cikket, ami a rendőrségi és igazságszolgáltatási tevékenységekre vonatkozik. Itt szigorú feltételek kerültek megfogalmazásra, ezt nem szeretném most részletezni. A magánszektornak az adatátadása a rendőrség irányába vagy harmadik ország irányába itt javasoltak egy új 43-as cikket az általános adatvédelmi szabályozásba, amely kimondaná, hogy minden adatvédelmi szempontot fenn kell tartani. Tehát egy harmadik ország adminisztratív hatóságának a közvetlen hozzáférése tilos, kivéve, hogyha bizonyos óvintézkedések érvényesülnek. Végezetül pedig azt javasolnám, hogy javítsunk a kölcsönös jogsegély megállapodásokat. Ezzel biztosítani kell, hogy ezek teljes mértékben működőképések, és ne akarja senki se ezeket megkerülni, és közvetlen hozzáférést szerezni az adatokhoz. Az anyagomban meg fognak találni egyéb észrevételeket is, amelyek arra irányulnak, hogy jobban megmagyarázzuk, hogy miért kell az adatvédelmi szempontokat figyelembe venni, és például az IP címek, forgalmi adatok továbbítása. Miért gondoljuk úgy, hogy ezeket a szabályokat a rendőrségnek és hatóságoknak is be kell tartaniuk? Miért tekintjük úgy, hogy az adatok elhelyezkedése nem döntő fontosságú a tekintetben, hogy alkalmazható-e a jogi keret. Fognak találni észrevételeket arra is, hogy mennyire kétértelmű az egyetértés fogalma adatvédelmi szempontból, az adat ö, alanyának a hozzájárulására kellene koncentrálni, miközben a budapesti egyezmény egy egészen más fogalmal dolgozik, ott nevezetesen az, entitásról van szó, amely az adatokkal rendelkezni tud, nem pedig az, adat, az adat alanya és a cél szerinti korlátozás is nagyon fontos, ehhez pedig egy független ellenőrző szerviz szükséges. A 87 15-ös a javaslat vagy ajánlat fontos, ezért javasljuk, hogy az összes budapesti egyezmény szereplője ratifikálja az egyezményt. Az a véleményünk, hogy ez a két eszköz egymással nem igazán kompatibilis, de az a kérdés, hogy hány harmadik ország ratifikálja a 108-as egyezményt. Engedjék meg, hogy egy mondattal zárjam Hadd mondjam azt, hogy független attól, hogy mennyire jó szándék vezérli azokat, akik nagyon sok energiát fordítanak erre a kérdésre, szerintem nagyon messze vagyunk még attól, hogy igazán jól működő megoldást találjunk. És szerintem független attól, hogy milyen befektetéseket alkalmazunk, az a kockázat áll fenn, hogy a különböző lehetőségek végül is egy trójai falóhoz fognak hasonlítani, és újra visszahozunk olyan megoldásokat, amelyek végül is megakadályozzák az adatvédelmi szabályozást. Tehát azt mondanánk, hogy a mi javaslatunkat, ajánlásunkat fontolják meg. Köszönöm. Nos, tisztelt kollégák, a vita elején egy-két tájékoztató szóban elmondtuk, hogy volt egy parlamenti ö, állásfoglalás márciusban, illetve utaltunk a különböző rendeletre, a legfontosabb kérdésekre, amelyeket el kellene fogadnunk. A kollégáknak annyit szeretnék elmondani, hogy mindezt körbeadjuk, és arra kérjük, illetve azt ajánljuk az új képviselőknek, hogy nézzék meg, hogy pontosan mi is történik mik a veszélyek, különösen, hogyha valaki nem ásta még bele magát ezekbe a kérdésekbe. Természetesen mindenkinek figyelmébe ajánljuk ezeket a dokumentumokat, és most nézzük az utolsó prezentációt, mielőtt megnyitom a vitát. Wiewierowski úrnak adom meg a szót, aki a, a 29-es munkacsoport alelnöke. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak ide, illetve azért, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy a 29-es bizottság munkacsoportjának a véleményét elmondhassam a budapesti egyezmény változtatásával kapcsolatban. Ahogyan önök is tudják, a munkacsoportunk összefogja az adatvédelmi hatóságokat az Európai Unión belül, és már meghatározta az adatok harmadik országok általi hozzáférésével kapcsolatos véleményét egy levélben, amelyet 2013. december 5-én küldtünk el. Fontos, hogy az Európa Tanács Adatvédelmi Bizottsága, az úgynevezett PD bizottság támogatta az álláspontunkat 2014. február 12-i levelükben. Szeretnék a legfontosabb megfigyeléseinkre rávilágítani. Ezek nagyon is hasonlítanak az előző felszólalásban hallottakhoz. Mégis szeretném ezeket gyorsan végigvenni. A módosítók, módosításoknak az a célja, hogy a rendfenntartó szervek hozzáférhessenek az adatokhoz, illetve ezt megkönnyítsük. Azonban ezt úgy kell megtenni, hogy eleget teszünk az Európai Unió adatvédelmi rendelkezéseinek, de emellett az Európa Tanács rendelkezéseinek is, hiszen az egyezményt ennek, ezeknek keretében írtuk alá. 2001-ben az úgynevezett 108-as adatvédelmi egyezmény megszületett. Az alapjogok védelmére vonatkozó változtatások eleget kell tenniük bizonyos alapvető szabályoknak, például az arányosságnak és a szükségesség szabályának, ami pedig az adatvédelmet illeti, vannak még más követelmények is, amelyeket teljesíteni kell. Az egyik ilyen az alkalmazható törvény, illetve a beleegyezés feltételei, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok, már ami az Európai Unió határain kívüli adatszolgáltatást illeti, illetve olyan harmadik felek számára, akik nem írták alá az egyezményt valamint az automatikus adatfeldolgozás kérdése is ide tartozik. Ahogyan önök is tudják, vannak olyan országok, amelyek az Európa Tanácsnak nem tagjai, de ezt az egyezményt ratifikálták, és nem is gondolkoznak azon, hogy csatlakozzanak ehhez a tanácshoz. Hogyha megnézzük a 32-es cikkel kapcsolatos változtatási javaslatokat, akkor öt új előfeltételt látunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a rendfeltató szervek hozzáférjenek az adatokhoz. A második és a harmadik kezek közül feltételezi azt, hogy jóváhagyás vagy beleegyezés nélkül hozzá lehet jutni adatokhoz határon átnyúló formában, úgy, hogyha ezt jó hiszeműen szerezték be, ezeket az adatokat, illetve minden körülmény tiszteletben tartottak. Nos, ez a két javaslat hasonló természetű, azonban a nagy hátrányuk az, hogy nem eléggé pontosak, nem eléggé világosak. Ezek a, a, a fogalmak nincsenek benne a kötelező érvényű dokumentumokban, illetve eszközökben, és ezért nem garantálják a legfontosabb elvek tiszteletben tartását. Ez azt jelenti, hogy nincs egyetlen egy definíció, és ez bizony a megfelelés veszélyeztetheti. Ezen kívül tudósként még egy megjegyzéssel élnék. A számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos egyezmény átültetése sokszor nehézségekbe ütközik, mert a nemzeti nyelvekre nehéz volt lefordítani az egyes definíciókat, és ez megakadályozta azt, hogy egészen a mai napig ratifikálják bizonyos országok ezt az egyezményt. Tehát az első javaslat egy jóváhagyásra épül, vagy arra kellene épülnie. Hasonló a jogalap, ez pedig a 32b cikkeje a szemtestechnikai bűnözési egyezménynek. El kell mondani, hogy bizonyos feltételeknek eleget kell tenni annak érdekében, hogy ez a jóváhagyás érvényes legyen, vagy ez a beleegyezés érvényes legyen. Az egyik ilyen ezek közül az, hogy ezt a beleegyezést szabadon kell, hogy adják. Ez azt jelenti, hogy nem lehetnek jelentős negatív következményei annak, hogyha nem kapunk információt valakitől. Ez pedig ugye eléggé problematikus a rendfenntartó szervek szempontjából. Érdemes itt megjegyezni, hogy úgy tűnik jelentős félreértések vannak a jóváhagyás vagy a beleegyezés fogalma körül, ez a jóváhagyás esetleg a belső szolgáltatók adhatják, de, egy, de az adatvédelmi szempontból ez a következtetés elfogadhatatlan. Ennek a javaslatnak a másik aspektusa az, hogy az adatokat korlátozás nélkül továbbadják de ahogyan a 29-es cikk munkacsoportja értelmezi, nem igazán világos, hogy melyik igazságszolgáltatás kezében vannak ezek az adatok, illetve hova kerülnek át. Ez pedig szintén aggályos, hiszen az adatvédelmi szabályokat esetleg így elkerülhetik a tagállamokban. A negyedik javaslat szintén problematikus, hasonló problémákat vesz föl, vett föl, hiszen keres, kereső funkciót biztosít az eredeti számítás technikai adatbázisban, ez pedig azt jelenti, hogy ismét sérülhetnek az adatvédelmi szabályok, mivel jelenleg nem egyértelmű, hogy melyik szabálynak kell megfelelni. Ezen kívül problematikus az is, hogy megpróbálták a jóváhagyási kötelezettséget törölni. Ezen kívül, hogyha nem tudjuk, hogy hol vannak az adatok, akkor esetleg elegendő lenne az adott személy helyét meghatározni, annak a személynek, aki kontrollálja az adatokat. Ez a megközelítés azonban nem igazán felel meg a 95 per 46-os irányelvnek, illetve a keretegyezménynek sem, amelynek a száma 2008 per 977. Hiszen ez az adat, adatok kontrolláló személyének a tevékenységeit veszi figyelembe, nem pedig magát a helyszínét. Legfontosabb aggájaink is ugyanilyen jellegűek. Leginkább az alkalmazandó jogszabályokhoz problémát, illetve ennek eredményeképpen nem tudjuk, hogy az adatvédelmi, adatvédelem megvalósul-e, illetve annak megfelelő szintje megvalósul-e. Ahogyan már elmondtam, a munkacsoportunk részt vett a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos munkacsoport munkájában. és a 29-es cikk munkacsoport delegációja úgy érezte, hogy inkább az adatokhoz való gyors hozzáférés felé hajlik a folyamat, nem pedig az adatvédelemre helyezzük a hangsúlyt. Különböző forgatókönyvek születtek, ezeket átvizsgálja most a munkacsoportunk, és megpróbál majd ennek eredményeképpen javaslatokkal élni. Bár vannak olyan részletek, amelyek további megbeszélést tesznek szükségesé, de nagyon reméljük, hogy novemberre megszületik a végső dokumentum, tehát a végső véleményünk kialakul, és ez lesz a témája az egyik utolsó találkozónknak. Szeretnénk a lentfenntartó szervek adatokhoz való hozzáférését biztosítani, illetve szeretnénk megfelelni az adatvédelmi szabályoknak, ezt különböző eszközökkel tehetjük, Emellett azonban rá kell világítani arra, hogy vannak olyan általános jellegű szabályok, amelyeket nem lehet kikerülni, az egész keretet figyelembe kell venni, amikor egyes szabályokat alkalmazunk, tehát nem csak az Európai Unióra gondolok, hanem az Európa Tanács által kialakított jogi keretre is, amely az egyezmény születésekor került kialakításra. Ezen kívül az, emberi jogi, az Európai egy, Emberi Jogi Egyezményt nem aláíró országok számára is nyitott ez az egyezmény, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő adatvédelmi standardokra a budapesti egyezményben, és szeretném hangsúlyozni, hogy támogatjuk azt, hogy az Európai Unióban, hogyha nincs megfelelő keret, akkor túlságosan korai lenne az, hogy ezt az egyezményt megváltoztassuk, vagy legalábbis olyan változtatásokat eszközünk, amelyekre javaslatok születtek. Két évvel ezelőtt a Libe ülésén én is részt vettem, ott, ahol arról volt szó, hogy színekvanon feltétel az adatvédelem érvényesítése ahhoz, hogy valóban a különböző rendfenntartó szervek meg tudják osztani egymással, egymással az adatokat. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon sokat segítettek ezek az összefoglalók. A hozzászólók listája egyre nő. A budapesti egyezmény megváltoztatása az nem csak Eh, amiatt történik, hogy ugye tömeges megfigyeléseket hajtottak végre az Egyesült Államok titkosszolgálatai, hanem egyébként is fontos az európai nyomozati parancs és más területekre is ki fog ez hatni. Tehát rengeteg eh, minden bejön itt a képbe, a bűnügyi együttműködés terén is. A jelenlegi hozzászóló... Uh, Mr. Albrecht and uh, Mrs. Mussolini, before I... Mielőtt lezárom az hozzászólók listáját kérdezem, hogy van-e valaki, aki még hozzászólni kíván. Stevens asszony, van-e még más? Nincs, akkor lezárom a hozzászólók listáját, és kezdjük Szepel asszonynal. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül fogok szólni. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy kritikus pontról vitatkozunk, ez pedig a közvetlen hozzáférés egy adatbankhoz, egy más, amely egy más országban található. Hogyha megnézem az elmúlt öt évet és a különböző irányelveket, de a nemzetközi egyezményeket is, akkor mindig azt találom, hogy nagyon szép megfogalmazások vannak, hogy mindenki, aki ott részt veszi, aláírja az alapjogokat, be kell, hogy tartsa, hogy az adatokat arányos módon kell felhasználni, de a gyakorlatban ezek a az államokat, hogyha megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy az önállóságuk az államoknak, és gyakorlatilag semmiben sem lehet bízni. Nem igazán tudjuk, hogy mit jelent az, hogy a különböző alapjogokhoz tartjuk magunkat, és alányosan kezeljük. Ez nem csak az európai országokra vonatkoznak, hanem vannak harmadik országok is, amelyek csatlakozhatnak, és szerintem ez különösen nagy problémát vet fel. Nézzük csak meg azt a helyzetet, ami például az Európai Unió belül uralkodik, már akkor is látjuk, hogy nincsen egységes standard norma az adatvédelemre, és még a jogrendszereink is nagyon különbözőek, hogyha összehasonlítjuk őket. Tehát nem indulhatunk ki abból az alapelvből, hogy azonos kritériumok lesznek, és majd egyértelmű, hogy milyen adatokat lehet gyűjteni, és milyen alapon, hogy mennyi ideig lehet ezeket tárolni, kiférhet hozzá, kinek adhatóak át és aztán ott van a bizton, az adat biztonság kérdése is. Ez egy olyan kérdés, ami mindenütt felvetődik az Európai Unióban, de más országokban is, amelyek csatlakoztak ehhez az egyezményhez. És hát különböző válaszokat adhatunk ezekre a kérdésekre. Éppen ezért szerintem rendkívül veszélyes, és komoly követ, beláthatatlan következményei lehetnek, hogyha azt mondjuk, hogy ez segített felgyorsítani a bűnügyi nyomozásokat. Hogyha bárki hozzáférhet egy másik ország adatbankjához, akkor nem lesz már meg a felügyelet a saját adatokhoz, és az sem, hogy ki kezeli ezeket az adatokat. Nem fogjuk tudni, hogy milyen adatokat lehet felhasználni, hogyan fogják ezeket felhasználni büntetőeljárásokban. Ez még tovább bonyolítja a vitát és azért is fontos ez a vita, mert vannak adatok, amelyek felhasználhatóak, miközben nem lenne, másik államban például értéktelenek lennek. Tehát ez önmagában kérdéseket vet fel szerintem a vizsgálatot gyorsabban, hatékonyabban lehet lefolytatni. Ez egy remény, de ebből ezt elfogadni hogyan tudjuk azt, hogy olyan országoknak is hozzáférést adhatunk, amely más országoknak a szerverein kutakodhatnak. Ez szerintem nem az, amit nekünk követnünk kell. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Sophie Intvelt. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben osztom a szkepticizmust, amelyet Zippel asszony fejtett ki. Mert őszintén szólva a két első hozzászóló most ne vegyék ezt személyes támadásnak, de nincs szavahihetősége annak, amit önök mondanak. Először is egymásnak ellent mondanak. Plankent úr azt mondta, hogy nem, nem, ez így félreértés, ez félreértettek bennünket. Aztán Égers úr meg azt mondja, hogy nem, nem, nagyon jó ötlet ez, és mi szeretnénk. Tehát akkor most melyik az igaz? Én már elég régen tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, több mint tíz éve, és e, nem tudom hányszor hallottuk már azt, hogy ilyen-olyan jogi biztonságot kapunk, és vannak jogi védelmek, jogi biztonságok, ne vicceljünk, hogyan bihet, hihetünk, bízhatunk meg kormányokban, a, ö, az abban a kormányban, amit ön is, én is nagyon jól ismerek, amelyek vannak olyan gyakorlatai, amelyik illegális meghekkeli más országok számítógépeit, és azt szeretnék, hogy még ezt legalizáljuk, ezt a gyakorlatot. Hogyha nem szükséges a mi aláírásunk, hogyha kormányok úgy tekintik, hogy ők bármilyen számítógépbe beléphetnek, akkor ne jöjjenek ide, és ne kérjék, hogy ezt mi legalizáljuk, hogy aláírásunkat adjuk ahhoz, amit önök tesznek. Hogyan bízhatnánk meg kormányokban? A brit titkosszolgálat sem tagadja, hogy a aktiválták például a webkamerákat távolról, a lakásainkba, az ablakainkon átnéznek be, és most azt kérik, hogy ezt hagyjuk jóvá, írjuk alá ezt a megállapodást. Hát ne vicceljünk, hogyha igazán komolyan veszik a jogbiztonságot, akkor menjenek el a nemzeti kormányokhoz, és mondják meg nekik, hogy gyorsítsák fel az adatvédelmi csomagot egy elfogadható formában. Utána tárgyalhatunk, utána beszélhetünk és ez az egyik dolog, ami számomra elfogadható, és egyre inkább cinikus válik a helyzet. Én semmiféle felelősséget nem vállalok egy ilyen illegális gyakorlatnak a legalizálásában. Ezt szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Következő. Lexian. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a számítógépes bűnözéssel kapcsolatban elég sokat dolgoztunk itt a parlamentben, kidolgoztuk az erre vonatkozó irányelvet, ami a számítástechnikai biztonságra vonatkozik, és a közelmúltban elfogadtuk az európai vizsgálati ö, parancsot is, ami gyakorlatilag forradalmat jelent, az együttműködést ö, valósít meg az Európai Unió belül a ö, rendvédelmi szervek együttműködéséhez, és ö, küzdenünk kell a saját kormányainkhoz, hogy ezt egy olyan alapra helyezzék, ami megfelelő jogi és bizalmat keltő alap. A jogossága ennek a javaslatnak erősen megkérdőjelezhető. Az első kérdés, és itten azt javaslom, hogy minden további tárgyalást állítsunk le addig, amíg ezt nem tisztázzuk. Hogy az Európai Unió tagállamai esetében szerintem nincsen jogalap egy ilyen megállapodásnak az aláírására, sőt még arra sem, hogy tárgyaljunk egy ilyen megállapodásról. Adatbiztonságra, adatkezelésre, számítástechnikai biztonságra az uniónak megvan a kompetenciája és ezt mindenképpen tisztázni kell, én szerintem a jogi szolgálat véleményét is ki kell kérnünk ezzel kapcsolatban. Ráadásul áprilisban az Európai Unió Bizottságának volt egy ítélete, ami az adat visszatartással kapcsolatos volt, és mint talán emlékeznek rá, sőt bizonyára tudják, a bizottság a 2006 per 24-es irányelvet elmarasztalt megtámadta azzal, hogy megfelelő indok nélkül tartanak vissza adatokat, és világossá vált, hogy az Európai Unió és tagállamai számára jogszabály sértést jelent, hogyha az unión kívül adnak át adatokat, és ez sérti az alapjogokat, az európai állampolgárok jogait és mindenki jogait az adat védelmére, a 8. illetve 7. cikkre vonatkozóan. A másik dolog, hogy a Német Alkotmánybíróság dolgozta ki a ö, számítógépek integritása biztonsági fogalmát. Tehát egy automata hozzáférés, szabad hozzáférés a számítástechnikai rendszerekhez mindenképpen ö, sérti ezt az alapjogot. Ö, és eh, hogyha nincsenek eh, magasabb szintű harmonizált eh, sztenderdek a tagállamok között e tekintetben, akkor én ezt nem tudom elképzelni, és nem lehet automatikusan sem ezt végrehajtani. Ezt a bíróság is kimondta. Van egy bizonyos magánélet, egy, ez adott esetben személyes, ott lehet valakinek mondjuk a naplója, és ez az, az Európai Unió tagállamok számára ez egyértelmű, és az Európai Bíróságra is. Tehát ezt szerintem világossá kell tenni. Önök azt mondják, hogy az adatvédelmi szabályok nincsenek, nem valósulnak meg, de van, 95-től vannak ilyen szabályok, ezt önöknek is tudniuk kell, és az adatvédelmi szakértők fel elvázolták, hogy milyen nehézségeket jelent ez, de még ha tartalmi kérdéseket vizsgáljuk, akkor is nincsen olyan tagállam, amelyik aláírhatna egy ilyen egyezményt. Ez a javasolt megfogalmazás egyértelműen sérteni az alapjogi karta 8-as cikkét, illetve az, a luxemburgi bíróságnak az állásfoglalását. És végül, és itt befejezem, nem hiszem, hogy jó lenne, már többször beszéltünk a kölcsönös elismerés kérdéséről, hogyan lehet javítani az együttműködést, és erre szükség van. Például az elfogató parancs esetében nagyon jól megtanultuk, hogy nem jó, hogyha egy joghézagot hagyunk az egyik oldalon, mondjuk azt mondjuk, hogy jó, hát van itt egy kis joghézag, ezt a joghézagot egy másik joghézaggal akarjuk megoldani. Nincs erre lehetőség, ezt nem lehet így. Tehát szerintem nem lenne bölcs dolog, hogyha az egyik joghézagot egy másik joghézaggal próbálnánk kitölteni, és nem harmonizálnánk előtte megfelelően. És a számítástechnikai bűnözésben érdekeltek esetében az egységes sztenderdek még távol vannak, és ezért nem bíznak az állampolgárok, és ez nem csak a jogszabályok miatt van így. És végül, de nem utolsó sorban, úgy gondolom, hogy a márciusi álláspontunk a jelentésben nagyon egyértelmű volt, és nagyon jól feltérképeztük azt, hogy milyen módon lehetne ismételten bizalmat építeni, és hogy a bizor, az együttműködés hogyan segíthetne leküzdeni a határon átnyúló bűnözést. Azonban ez a bizalom egyoldalú ö, megoldásokkal nem érhető el. Sokkal jobb végrehajtásra van szükség. A jelenlegi már meglévő egyezményeket kellene jobban végrehajtni. Még van mit tenni ezen a területen és megfelelő biztosítékokat kell képíteni, mielőtt a, az egyezményről beszélünk. Még előtt a 108-asat nem írta mindenki alá, nem is érdemes másról tárgyalni. Ez lenne a minimum. Köszönöm. Thank you, Jan. I'm not being uh, biased in the chair. I, I did actually mention the... Nem uh, szubjektívan járok elé, nem említettem az európai nyomozati parancsot. Jan, kérem figyeljen, tehát én ezt megemlítettem, nem annyira szenvedélyesen, mint te tetted, de ez bizonyítéka annak, hogy a frakciók egyetértettek abban, hogy kölcsönös együttműködésre van itt szükség, és a megfelelő standardokat sikerült meghatározni. Tehát azt hiszem, még egyszer mondom az új képviselő kedvéért, hogy értsék, hogy mi zajlott itt a parlamentben, a frakciókon átívelő megállapodás nagyon fontos, az értékes mindenki számára. Ezt aztán ugye meg lehet szegni, vagy sem. Na mindegy, a budapesti egyezménnyel kapcsolatos hozzászólás kiváló volt ebből a szempontból. A következő Mussolini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A, az előttem szóló kolléga az egyik legfontosabb elem, elemre emlékeztetett, ami sajnos szerintem vigye, hiányzott azokból a bevezetőkből, amelyeket itt az érintett kollégák tartottak. Először is itt két nagyon fontos jog van, amely konfliktusban van egymással. Az egyik az adatvédelem, a másik pedig az adatokhoz való hozzáférés joga. Itt számítógépes bűncselekményekről van szó, és mi Olaszországban is nagyon síkos talajon próbálunk ezzel foglalkozni. És mi itt a fontos? Én most európai állampolgárokról és csak európai állampolgárokról beszélek. Persze a probléma nem ragad meg földrajzi keretek között, mert mindenütt megvan, de a lényeg az az, hogy nem lehet visszautasítani, tehát rengeteg jegyzőkönyv és rengeteg egyezmény létezik, de nincsen még csak egységes látásmód sem arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene ezt a problémát kezelni. És az állampolgárok esetében mi a helyzet? Átlátható, könnyű hozzáférés, és könnyű lehetősége annak, hogy bejelentsenek egy bűncselekményt, amelynek áldozatai. Hogyan tudják ezt megtenni? Mi javasoltuk azt, hogy legyen a szerver érintett szerverre vonatkozóan egy gomb, vagy valamilyen hozzáférési lehetőség, ha oda rákattint valaki, akkor rögtön a rendőrséggel tud kapcsolatba lépni, például Olaszországban is. A többi állam és többi szerv, amely ilyen tevékenységet végez, hogy hogyan vegyék fel velük a kapcsolatot, nagyon-nagyon bonyolult. De ami engem a leginkább aggaszt, és sajnos nem hallottam erről semmit, talán persze ugye azért, mert lehet, hogy új képviselők vagyunk, és nem rendelkezünk még olyan sok információval, de nem látom, hogy a felhasználónak, az állampolgárnak legyen fiatalról szó lehetősége. Ugye tudjuk, hogy egy, egyre fiatalabbak esnek áldozatul az ilyen bűncselekményeknek, tehát nekik nincs lehetőségük bejelenteni ezeket a bűncselekményeket. Ki, kifelé fordul, kihez forduljanak, hogyan járjanak el most, és mire hivatkozzanak? A budapesti egyezményre hivatkozzanak? Hát kérem, hát valami hatékony, látható és könnyen hozzáférhető lehetőséget kellene nekik biztosítani azért, hogy ezeket a bűncselekményeket be tudják jelenteni. Köszönöm szépen, és Stevens asszony következik, mielőtt a panel szakértői választ adnak az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy figyelemmel követtem valamennyi kolléga hozzászólását. Új terület ez a számomra, és ezért óvatos leszek. Nagyon nehéz szerintem kiegyensúlyozni egyrészt a magánéletvédelmét, az adatok védelmét egyfelől, és másrészt pedig azt az igényét vagy szükséget, hogy a hatóságok bizonyítékokat tudjanak gyűjteni és bűncselekményeket tudjanak megakadályozni. Ez mindig nagyon kényes kérdés. Akkor is, hogyha tudjuk, hogy bizony az elmúlt években komoly botrányokra derült fény, ahol a titkos szolgálatok, hogy is mondjam, részt vettek a cselekményekben, még barátságos országokban is kémkedtek az állampolgárok után. Tehát elég szomorú azt látni, hogy szerződéseket írnak alá ilyen témában, és mégis utána ilyen gyakorlatokra derül fény. Tehát rendkívül óvatosnak kell lennünk. Amikor én visszagondolok a régi napokra, ott ugye a, még a régi időkre a postai biztonságról beszéltünk mindig. Manapság a személyes adatok védelme az ö, van annyira abszolút, mint ö, akkoriban a postai adatvédelem? Hát tudom, hogy el, haladnunk kell az idővel, de mégis a személyes adatok védelme egészen egyszerűen eszenciális. Vannak, persze, te tudom, hogy a bűncselekmények elkövetését meg kell akadályozni, és arányosan kell eljárni, és ez is hiányzik. Hogyha megnézzük, hogy hány országban, hány ország írta alá az egyezményt, de nem ratifikálta, hát akkor látjuk, hogy 11 ország még nem is jutott el a ratifikációig. Ez a 2001-es egyezmény, mondom. Tehát annak ellenére, hogy rengeteg idő eltelt, ez a 11 ország még nem ratifikálta az egyezményt. Talán üzenetet küldhetnénk ezeknek az országoknak, és meg kéne néznünk azt is, hogy mi történik Oroszországban. Oroszország ugyanis Európa tanács tag, de az ilyen témákból teljesen hiányzik, annak ellenére, hogy nagyon fontos szereplő, és Kínáról se feledkezzünk meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy rengeteg tennivaló van még előttünk. Én nagyon remélem, hogy valamennyi ország teljes mértékben együttműködik annak érdekében, hogy a személyes adatok védelméről gondoskodni tudjunk. Very much, Mrs. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Most pedig visszatérek a panelhez. Hát kapta kemény kritikát, megizasztották önöket. Talán eh, három percben, ha valamennyien megpróbálnák összefoglalni a válaszokat, én tudom, hogy meg tudják ezt tenni, képesek erre talán válasszák ki a legnehezebb, legellentmondásosabb kérdéseket, amelyek a legkeményebb diók, és akkor kezdjék ezekkel. Jó? Kezdhetnénk az eredeti sorrendben, és akkor esetleg Erik lenne az első, utána pedig a többiek a már bevett sorrendben. Kérem, hogy próbálják betartani a három percet, ha lehetséges. Um, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ismét szót kaphattam, megköszönöm a parlamenti képviselőknek a hozzám intézett kérdéseket. Amit észrevettem, az cínikus, bizalmatlan hozzáállás, illetve tájékozatlanság. Sajnos a mikrofonom kívüli megjegyzéseket nem értem pontosan, mert távol vannak tőlem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy kevés tényt hallottam ki a kérdésekből. Nem tudom, nem ismerem ennek a háznak a szabályait. Elnök úr, nem fog ez többet előfordulni, hogy mikrofonon kívüli megjegyzéseket kap, folytassa nyugodtan. Tehát az előadó folytatja. A cinikus attitűdre nem tudok másképpen reagálni, mint úgy, hogy azt mondom, hogy valamennyire megértem az önök helyzetét, nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, de éppen erre hegyeztük ki az első két beszámolót, hogy egy picit rosszul időznek minket, és arcul csapnak bennünket azokkal a, a dolgokkal, amik történnek, amiket a hírszerző szolgálatok, a titkos szolgálatok tettek. És mi pedig itt pont a másik oldalon vagyunk, mi próbálnánk a rendet fenntartani. És mégis minket érnek ezek a támadások. Tehát hadd mondjam el még egyszer, hogy mi ahogy már hangsúlyoztam, nincsen, nem akarjuk azt elérni, hogy a rendfenntartó szerveknek korlátlan hozzáférése legyen az adatokhoz. Mind a ketten ellenezzük ezt a távoli korlátlan hozzáférést, és ez egy tény, a bűncselekmények felderítése nem erről szól, arról szól, hogy vannak egyes esetek, amelyeknek bizonyos körülményei vannak, ahol ezek a bűncselekmények zajlanak, és ezzel kapcsolatos az adatokhoz való hozzáférés. Azt hiszem világosan fogalmaztunk, és a kérdéseinket is világosan tettük fel, de nem kaptunk válaszokat. Én nem tudom, hogy a Libeszak Bizottság mit tud felajánlani az európai állampolgároknak. Arra vonatkozóan, hogy a jogaikat megvédjék. Hogyan tudnák önök megelőzni ezeket a bűncselekményeket? Mi az önök javaslata ebben a témában? Anélkül, hogy mondjuk egyfajta dzsungelbeli megoldást alkalmaznánk. Amikor is minden tagállam, akkor a saját módján oldja meg a helyzetet. Tehát ezt kéne elkerülni. Ami a tényeket illeti. Az Európa Tanács Adatvédelmi Bizottsága például megkapta a 29-es munkacsoport levelét, tehát az egyik címzetje volt, nem pedig az aláírója ennek a levélnek. És szeretném azt is elmondani, hogy az EU tagállamok közül, amelyek aláírták a Budapest Egyezményt, csak ketten nem ratifikálták még, tehát nem 11 ez a számadat, és szeretném azt is elmondani, hogy az EU tagállamok nagy többsége a Budapest, egyez, Budapest egyezmény mellett a 108-as egyezményt is támogatja. Én ennyit kívántam elmondani. Köszönöm, hogy az elnök úr, is következik Zéger úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem mi és mások is, akik részt vesznek a büntetőjogi együttműködésben, elmondták, hogy nem lehetne együttműködés enélkül. Erről azért fogalmazunk világosan. Szeretném azt kiemelni, hogy szerte a világban együttműködünk a partnerországokkal a Budapesti Egyezmény végrehajtásán, és a 108-as egyezmény végrehajtásán is. Azért ösztönző, bátorító azt látni, hogy a világ országai, amelyek a Budapesti Egyezmény végrehajtásán dolgoznak, az adatvédelmi jogszabályaikat is adaptálják, igazítják, tehát ezeken is dolgoznak. A kölcsönös segítségnyújtás szintén téma, és ezt láthatják egyébként a, a Budapesti Egyezmény Bizottságnak az egyik jelentéséből kiderült az, hogy az első lehetőség, az első fontos javaslat a kölcsönös segítségnyújtás hatékonyabbá tétele. Tehát az a kérdés, hogy hogyan értelmezik a 31-es cikket, ami a jogsegélynyújtásról szól, illetve további cikkeket, amelyek a nemzetközi egyezményről szólnak, és rengeteg 30-valahány ajánlás született ezekre vonatkozóan, tehát nagyon komoly munka folyik itt, úgyhogy eh, ezt ne felejtsük el ez a bizottság ez nem a határokon átnyúló adatokhoz való hozzáféréssel foglalkozik állandóan, nem ez a veszőparipája. Ez csak egy dolog, de még rengeteg más témával foglalkozunk. A korlátlan hozzáférés kapcsán azt hiszem az egyik képviselő itt a parlamentben talán félreértette a helyzetet. Mi nem látjuk hogy ezek a rendelkezések hol biztosítanák a korlátlan távoli hozzáférést az adatokhoz. Hát nem, nem, nem tudjuk, hogy ez hogy van, de mi biztos, hogy nem ezt akarjuk. Az, hogy a nemzetbiztonságot, illetve a büntetőjogot összekeverik, ez sajnos máshol is látszik, és itt is látszott egy-két képviselőnek a megjegyzéseiből, és engem különösen aggasztott, azt hiszem a 29-es munkacsoport kollégájával kapcsolatos megjegyzés. Tehát, hogy nem számít, hogy hol vannak az adatok, és nem számít, hogy hol van az ellenőrző szerv, hogyha ez bekerül büntetőjogi környezetbe, keretek közé, akkor ez a rendelkezésre kapcsolatos hatáskör vonatkozik. Tehát mondjuk, hogyha itt van a saját hatáskörömben, a teremben az adat nálam, akkor miért nem alkalmazhatom a rám vonatkozó szabályokat, jogszabályokat, hogy hozzáférjek ezekhez az adatokhoz. Én most a gyakorlati példát mondtam, az úgynevezett Power of Disposal, tehát a rendelkezésre való hatáskörre, hogy értsék. A 29-es munkacsoport másik példája, hogy ki az, aki nem, ad, hogy nem, adhat -e, nem adhatja meg a hozzájárulását. Sajnálatos az, hogy a tavaly decemberi levél nem vette figyelembe a legutóbbi fejleményeket, a legutóbbi szövegtervezetet, amely novemberben készült, tavaly novemberben, mert hogy a levél az a korábbi szövegjavaslatokról szólt. Tehát fontos lenne, hogy nem csak a berögzült álláspontjaikat ismételgessük, hanem kövessük a vitát, és arra reagáljunk meg a fejleményekre. És aztán Butarelli úr nagyon jó javaslatokat tett szerintem, arra vonatkozóan, hogy folytatni kell a bizonyíték, a lehetőségek keresését, tehát hogy további biztonságokat biztosítékokat adjunk az állampolgároknak. De hogyan tudunk ilyen biztosítékokat felajánlani az állampolgároknak, hogyha a Libeszak Bizottság elutasítja, hogy ezekről egyáltalán tárgyaljunk? Next Okay, uh, Jan, you've got a point of order. Ügyrendi észrevétele van, megadom. Csak mindössze szeretném megjegyezni a jegyzőkönyv számára, hogy egy kicsit uh, arról az, hogy ez a, az egy túlzás, hogy ez a szakbizottság nem dolgozik, vagy nem akarja a számítástechnikai bűnözés elleni fellépést. Mi voltunk azok, mi voltunk az Európal számítástechnikai bűnözésének a központja, egy közös vizsgálatban is részt vettünk, és mi voltunk azok, akik ezt az ügyet előbbre akartuk vitni. És az egyetlen dolog, amit most látunk, az az, hogy ezt a munkát nem követi semmi, hanem jönnek egy új ötlettel, és egy új valami nyílik meg, amiben semmiféle biztosítékot nem találunk, mind abból, amit mi javasoltunk voltunk. Tehát ez, és önök is említették, hogy e, nincsen, e, számi, nincsen bűnügyi együttműködés abban az esetben, hogyha azt követjük, amiről itt van szó. Szóval ez nem igaz, ez teljesen e, nem igaz. Hogyha ilyen megköz, megközelítést alkalmaznak, akkor saját magukat diszkvalifikálják. Igenis van együttműködés, van kölcsönös jogsegényújtási egyezmény, és ez működik és az együttműködés igenis megvalósul bilaterálisan a tagállamok között, illetve az Európai Unió hatóságaival. Hogyha önök ezt nem veszik figyelembe, és azt mondják, hogy ilyen nincs, akkor persze, hogy ebből az a következtetés jön, hogy valami újra van szükség, de ez nem felel meg a valóságnak. Elnök, köszönöm szépen. Ez nem egészen volt ügyrendi észrevétel, de az kell, hogy mondjam, rengeteg munkánk van, és ez nyilván önöknek is szól. Tehát ugye ön is említette a dzsungel törvényét, tehát mi is elkötelezettek vagyunk a rendfenntartó erők irányába, fel akarunk lépni a bűnözés, a számítógépes bűnözés ellen az Unióban, és joggyakorlat is van ezen a területen, a büntető területen is. Tehát úgy gondolom, hogy még akkor is, hogyha ez nem, ez nem igazán ö, illeszkedik ebbe, de áthagyjuk ezt a jegyzőkönyvben, de az a veszély áll fenn, hogy most itt egy külön más párbeszédet fogunk folytatni. Tehát azt kérem a kollégáktól, hogy talán hallgassuk meg ennek az előadásnak a végét, illetve próbáljunk valami bizonyos következtetéseket levonni. Nem tudom, hogy vannak -e olyan megfigyelők, képviselők. Nem tudom, hogy a valak, akik nem tudják igazán, hogy mi is ez a Budapesti Egyezmény, és miért van itt ilyen forró vita. Ez egy fontos kérdés. És nem baj, hogy egy kicsit heves a vita, mert ez egy óriási kérdés, és rendkívül fontos kérdés. Akkor most Bucerelli úrnak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben csatlakozom mindenhoz, ami elhangzott valamennyi hozzászóló részéről. Ideértve azt is, ami elhangzott a szenvedéllyel Szeppel asszony részéről, illetve amit Intvelt asszony mondott, és Jan Albert próbáltam egy kicsit szelektív lenni a, az érzelmeket illetően, amikor beszéltem, egy nagyon érzékeny kérdésről beszélünk, és Mussolini asszonynak is hálás vagyok, mert egy nagyon fontos kérdést vetett fel, az áldozatok kérdését. Hogyan lehet jobban jelenteni, hogyan lehet a valódi bűncselekményeket bejelenteni. Ez is egy fontos dolog. Strasbourgban is volt erről szó, hogy a, nem csak a felderítést, hanem az áldozatok szempontjait is jobban figyelembe kellene venni. Minden ezzel együtt én szeretnék ma hangsúlyozni a korábbi következtésemet, és nem szeretném, hogyha félreértenének. Amikor én azt mondom, hogy a párbeszédet folytatni lehet szakértői szinten, ez nem jelenti azt, hogy megvannak az alapok arra, hogy a tárgyalásokat is folytassuk mert a ö, ö, jelent, a rendelettervezet, az egyezménytervezet a tagállamok között még egyre komoly problémákat jelent, és probléma az is, hogy egyáltalán hogyan, folytas, hogyan lépjünk tovább. Mert hát vannak megoldások, amik teljes mértékben a 43A cikkel ütközik, mely szerint, hogyha kapunk egy kérelmet egy adminisztratív hatóságtól egy másik országból, akkor először is értesíteni kell az adatvédelmi hatóságot, és nem döntheti el egy más közigazgatási hatóság, hogy megválaszolható-e vagy sem a kérés. Tehát egy dupla ellenőrzés van. Hogyha visszalépünk és megnézzük azokat a lehetőségeket, amelyekről a vita folyik, akkor azt is látunk kell, hogy a 32-es B, cikk B pontja az egyezményben lehetővé teszi a közvetlen hozzáférést. Ez pedig kockázatos a jelenlegi vita szempontjából. Egy rendfenntartó hatóság vagy egy szerződő fél ma annélkül hozzáférhet az adatokhoz, hogy konzultálna az adott ország illetékes hatóságaival, azzal, hogy csak a az entitásnak a hozzájárulását kéri, amely a, tud rendelkezni az adatokkal. Ez már önmagában rendkívül kockázatos. Aztán, hogy megoldjanak néhány problémákat, hogy amikor be kell azonosítani, hogy hol találhatóak az adatok, illetve ki a tulajdonosa az adatoknak, akkor ma itt azt látjuk, hogy öt lehetőség is van, amelyek mind rendkívül ö, bírálhatóak, kritikusak tehát meg lehet kerülni a hozzájárulását az illetékes entitásnak, a rendészeti erőknek megfelelő felhatalmazásokat kell adni, hogy hozzáférjenek a fájlokhoz, és akkor a terítetiség elvétől is ezzel e-, eltekintünk. Gondolom mindenki ráérzi, hogy ez hát így egyszerűen nem működő megoldás tehát nagyra értékelem, hogy egyszerűsít szeretnénk a nyomozási munkát, és ezzel a szempontból vizsgáljuk a problémát, de vannak egyéb értékek is, és a javasolt megoldások nyilvánvalóan további problémákat jelentenek a párbeszéd szempontjából. Butterelli úr, majd végezettül Fierovszki úr kap szót. Három rövid megjegyzéssel élnék. Először is valóban félreértés van, amikor a bűnügyi igazságszolgáltatásról, illetve a nemzetbiztonságról beszélünk. Ugyanakkor láthatjuk, hogy a bűnügyi igazságszolgáltatásban mindent beleveszünk, és ahogyan Giovanni-tól hallottuk a prezentáció során, nem a szemtástechnikai bűnözés elleni harcról van szó, illetve nem csak arról, hanem mindenféle ö, ilyen jellegű bűncselekmény elleni harcról. Ami pedig a rendfenntartó szerveket illeti, figyelőbe kell venni, hogy az ilyen jellegű ügynökségek a különböző országokban nagyon különböző képet mutatnak. Itt a Libe szakbizottságban lehetőségük nyílt arra a vizsgálatok során, hogy lássák, még akkor is, hogyha bizonyos országokban látjuk, hogy hogyan működik a rendfenntartás, néha ezt nem ellenőrzik. Ezen kívül jóval több ország aláírta ezt az egyezményt, mint ahány tagja van az EU-nak, illetve az Európa Tanácson kívüli országok is aláírták. Miről van szó? Harmadik fél adatokhoz való hozzáféréséről, az USA hozzáféréséről, Azerbajdzsán hozzáféréséről hogyha jól tudom, az Európai Unióban négy olyan ország van, amely nem ratifikálta a szemtestechnikai bűnözéséhez kapcsolatos egyezményt, de vannak olyan országok ezek között, ahol folyamatban van a ratifikálás. A saját munkacsoportunk tekintetében annyit mondhatok, hogy az Európa Tanács képviselőivel tovább folytatjuk majd a munkát, hiszen gyakorlati szinten változnak, változik a kép, változnak a problémák. Van, vannak olyan forgatókönyvek, ahol a jóváhagyás, a beleegyezés fogalma ismét előkerül. Tehát ismét a gyakorlati sikra kell terelni a munkát, de ahogyan már a legelején is elmondtuk, egyáltalán nem könnyű az erről szóló vita Elnök, köszönöm szépen, köszönöm az előadásokat, illetve azt, hogy tették ezt a vitát. Itt a parlamentben mindenki tudja, hogy milyen fontos a, a, a territorialitás, illetve a számítástechnikai kérdések. Az Európai Digitális Agenda keretében fogunk erről beszélni, erről egy jelentés készül. Nagyon-nagyon komolyan kell vennünk ezeket a kérdéseket, hiszen ezek mind érintik hagyományos munkánkat az adatvédelemmel kapcsolatban. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, köszönöm az előadóknak a jelenlétüket, illetve az előadásukat.